Halton von Kopicka, Thomas Mann, Helga Trüppel és Sár Tenok által benyújtott írásbeli indoklás a 86-os számú az ö, ö, televíziós sugárzásról, amelyet a parlamenti képviselők több mint fele aláírt. Ennek ért az eljárási szabályzat megfelelő cikke érdekében, értelmében a címzettek ezt továbbítottuk, és a megfelelő jegyzőkönyvben tesszük. Ezt hogy a kap szót ezzel kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr! Annak nevében is, aki hozzájárult ehhez a kezdeményezéshez. Szeretnék köszönetet mondani annak a többi 400 képviselőnek, aki ezt aláírta. Az EUDELSZ-tól azt kérjük, hogy a kínai műsorszolgáltatónak tegye lehetővé a műsorszolgáltatást, hiszen az információnyújtás alapvető emberi jog, és a parlament megmutatta, hogy a Szaharov díjjal, a Dalai Láma meghívásával, kritikával illetjük Kínát, és mindezt a, a kínai nép szabadságának érdekében tesszük. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen. A napirend értelmében egyszerűsített eljárás keretében szavazunk Matyő asszony jelentéséről az Afganisztáni Uniós alap a költségvetési ellenőrzés a név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Kérem, hogy foglalják el helyüket.